Most következik a szavazás Sir Julian King kinevezéséről. Titkos szavazás. Megnyitom a szavazást erről a napirendi pontról. Mindenki szavazott? Minden képviselő adta a szavazatát? Még egyszer felteszem a kérdést, hogy minden kolléga leadta a szavazatát. Beállt euch, Kollegen! Kérem, siessetek! So, letzter Au Rendben, akkor ez az utolsó felhívás. Minden képviselő szavazott? Akkor a szavazást lezárom. 638-an szavaztak, 394-en igennel, 161-en nemmel és 83-an tartózkodtak, úgyhogy megállapítom, hogy Sir Julian King az Európai Bizottság tagjává lett megválasztva. Äh, Tisztelt biztos úr, gratulálok a megválasztásához. Azt hiszem, hogy nem túlzás azt állítanom, hogy különleges feltételek, különleges körülmények között kezdi meg a munkáját. Ennek ellenére gratulálok, és sok sikert kívánok az Európai Parlament nevében. Ön ugyanis az Európai Unióban határozott támogatója volt az Egyesült Királyság tagságának, úgyhogy az Európai Unió értékeinek nevében fogja munkáját elvégezni. Köszönöm, gratulálok! Tisztelt kollégák! Ha önöknek nem tetszik az, hogy itt legyenek az Európai Parlamentben, senki sem kényszeríti önöket erre. Wir kommen nun most pedig a sürgősségi állásfoglalásokról szavazunk. Parancsoljon! Köszönöm, figyelmesen hallgattam önt, elnök úr, és ön elmagyarázta, azt mondta a képviselőknek, hogy távozzanak, ha nem tetszik nekik, ami itt van. E, emlékeztetem önt, elnök úr, és ezt mindenképpen egy e, ügyrendi kérdés, hogy nem Schulz úr nevezett ki bennünket, hanem demokratikusan megválasztott a francia nép bennünket. Most pedig következik a szavazás a hét frakció által benyújtott állásfoglalásról a Fülöp-szigetek témájában. A négyes bekezdés után az ötös, a hatos mellett kiszavaz ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Elektronikusan szavazunk Megnyitom a szavazást. Dafür. Entschuldigung. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben, akkor ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a kettes módosítanítványról. Abgestimmt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az így módosított állásfoglás indítványról szavazunk. Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Következik hat frakció által beintott állásfoglás indítvány Szomália helyzetéről. Egyes módosító mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Az állásfoglalás egésze mellett kiszavaz, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Következik hét frakció által benyújtott állásfoglalás indítvány Zimbabwe kapcsán. Egyes módosító mellette kiszavaz, ellene kitartózkodik, ellenőrizzük, még egyszer elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Haben abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom. Es ist angenommen. Elfogadtuk. Az állásfoglalás módosított formájában kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk. Köszönöm. Wow. Hyvää iltapäivää. Jatkamme äänestyksiä. Report by... Köszöntök mindenkit. Következik a következő pont. Blogban szavazunk. Az egyes szám mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas cikk egyes pontja. Két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellette ellene támogatás elutasítottuk. 33-as CP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33, 34-es D mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 CP, I can't hear. Nem hallom, sajnos, mondja az elnök. Check. Ellenőrizzük. There is no Polish interpretation. Just a moment. Úgy tűnik, hogy nincs lengyel tolmácsolás. Egy pillanat türelmet kérek. Okay, we will continue and look if it works. Nézzük. 33 CP mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk bizottsági javaslat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtók. Jogalkotási állásfoglalás név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk. A jelentés következik. A szakbizottság módosítójáról blogban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy CP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes cikk első bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egy CP módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egy CP mellette ellene tartózkodás,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 ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy CP mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egy CP mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. The vote is in open the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. But you must take your hands up. Kérek mindenkit, hogy magasabbra nyújtsa a kezét. Eredeti szöveg szóbeli módosító Urtasun úr szót kap. Yes, thank you. I would like to introduce an oral amendment. Köszönöm szépen. A 6.2-es módosítóját szeretném benyújtani. Of the profits gain or losses avoided or the losses inflicted on third parties because of the infringement where those can be determined. Thank you. Ez volt a szóbeli módosító. Köszönöm. Van-e ellenvetés? And then there's yeah, there is this. There is more than 40. Több mint 40-en ellenzik. Ezért erről nem szavazunk. A következő szavazás a négyes módosítóról szól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. egy CP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A jelentéstevőnek megadom a szót. I'd like to, I'd like to request the postponement. Szeretném kérni, hogy az állásfoglalás tervezett elhalasztását szeretném kérni a 61.2-es szabály értelmében. Köszönöm. Ezt a javaslatot szavazzuk most mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. The matter is referred back to committee. Tehát visszaküldjük a szakbizottsághoz ezt az anyagot, ismét a tanácssal ö, való tárgyalások alapját képezi majd. Lépjünk tovább. Keller jelentés. Először a bizottsági módosító blokkban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, ha kívánják, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Put your hands up. Then még egyszer kérek mindenkit, hogy emelje magasra a kezét. Bizottsági javaslatról szavazunk most, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. The vote is close. Lezárom. Elfogadtuk. Ázsia jelentés, a bizottság módosítója blogban szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a CITES következik, az állásfoglalás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Felber jelentés, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az állásfoglalásról szavazók név szerint. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Then report by... Következik Karasz úr jelentése. Egyes bekezdés két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, el, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as bekezdés következik mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 35-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 39-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 42-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43-as bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. És most az állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Congratulations. Gratulálunk. Következik eh, Krasnodzsebszki úr jelentése 17-es bekezdésről szavazunk három részben. Első rész gépi szavazás, tehát név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész ismét név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Második rész, mondja az elnök, valójában a harmadik rész, ahogy javít is. Harmadik rész következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Paragraf 18-as bekezdés, ehhez van egy szóbeli módosító, és megadom a szót a raportőrnek. Uh, uh, Szeretnénk uh, megváltoztatni a, azt, hogy további adminisztratív terhek, ehelyett lenne az, hogy szükségtelen adminisztratív terhek. Is there any opposition to the... Van-e valakinek ellenvetése a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Nincs. Akkor az így módosított formában bocsátom szavazásra a bekezdés, mégpedig két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es bekezdés következik, két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kettes módosító következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megnézzük, jó? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Then paragraph 68. 68-as bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész eh, név szerinti szavazás következik, eh, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 74-es bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 79-es bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 80-as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni kell, tehát a második rész, 80-as bekezdés második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. rejected. Elutasítva. K, K, K preambulum bekezdés első módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. P preambulum bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. T preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elutasítva. U preambulum bekezdés, eh, két részben Y preambulum bekezdés, két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elf, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók eh, elutasítva, és most az egész állásfoglalásról szavazunk, név szerinti szavazás eh, következik, megnyitom. The vote is. A szavazást lezárom. És nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk. Jön, szólítom Biber asszony jelentése következik, ötös bekezdés mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben, akkor ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as két részben első rész név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Most pedig a kettes módosító két részben első rész név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk második részt, név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Vote is. Lezárom. Rejected. Elutasítva. 34-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadó. 35-ös mellett, két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 53-as bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68-as bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es bekezdés két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as bekezdés öt részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es preambulum, ö, ö, bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva, E preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva, U preambulum bekezdés, név szerint szavazunk, melyítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a teljes állásfoglalási javaslatról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Utolsó téma. Harkin asszony jelentése. 13-as bekezdés név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as bekezdést név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 19-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 22-es bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 láttok. Q, Q preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. R preambulum bekezdés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor a teljes állásfoglalásról szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm szépen. Egy kicsit még a vakációban él mindenki. will continue and... Folytatjuk. Elérkezett a szavazatok indokolása. Elsőként megadom a szót Daniel Hanan képviselőnek.